Az elnök. Colleghi, a Kolléganő kollégák, azt javaslom, hogy foglalják el a helyüket. Thank you. Cominciamo a prendere posto. Megkérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Akkor azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Foglal mindenki helyet. Az ülést ezennel megnyitom. A napi rend értelmében az Európai Bizottság elnökének megválasztása a téma. Az Európai Tanács javasolta Ursula von der Leyen asszonyt a bizottság elnökének posztjára. A 124 per 2-es értelmében a eljárási szabályzatról van szó. 18. cikk 7-es bekezdés értelmében a Európai Unió működéséről szóló szabályzatban az Európai Parlament a tagok többségével váltja meg a bizottság elnökét, többségi szavazásról van szó. A bizottság elnökének megválasztásáról szóló információt minden képviselő megkapta. Nyolc vizsgálóra van szükségünk, szavazatvizsgálóra, hogy végrehajtsuk a szavazást. És most megnevezzük a vizsgálókat, a szavazatvizsgálókat. David Iván. Dove? Hol van? Honorevole David. David Iván. Accetta? Elfogadja? Grazie.